Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee. Kedves Afet Béli kollégáim, akkor folytassuk az ülésünket. Rengeteg szavazni valónk van. Nem fogunk a 11-esről szavazni, hanem inkább a 16-osról, ugyanis Lunacek alelnök asszonyunk tegnap azt kérte, hogy hozzuk előre ezt a szavazást, ugyanis Ausztriába kell repülnie. Ulrike, kívánsz-e szólni jelentéskészítőként? Igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm mindenkinek, hogy hajlandóak változtatni a napi renden. El kell mondjam, hogy koszovói jelentéstevőként az Európai Unió és Koszovó közötti keretmegállapodásra szavazunk, amely az általános elvekről szól a koszovói uniós programok előkészítése kapcsán. Ez nagyon fontos ez a pont, ez előbb beszéltünk a kulturális kapcsolatokról, de itt is szó van a kulturális, oktatási, technikai, kutatási kapcsolatokról. Arról van szó, hogy az ott élőket közelítjük hozzánk. Mindenképpen hozzá kell járulnunk az Európai Unió költségvetéséhez is ezen programok érdekében, ez nagyon fontos lépés a koszovóiak számára. Mindenkitől azt kérném, hogy hagyjuk ezt jóvá, és remélem, hogy nagy lesz a támogatottsága eh, ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen Ulrika Lunacseknek. Valaki kívánna még szólni, nem? Hát akkor azonnal szavazzunk. És egyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. És hát akkor következhet a végső elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezártam a szavazást. 50 46-8-ra elfogadtuk. Következzék a következő napi rendi pontunk, az Európai Unió űrstratégiája, Jeffrey van Orden, a jelentés készítője, kíván szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésüket, és bizonyára követik remélhetőleg az ajánlásaimat a szavazás kapcsán. Köszönöm, mondja az elnök, hát akkor kezdjük. Egyes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító. Dungeon módosítója mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 13-as mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene ellenőrizzük ezt, a 14-es módosítót, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 29-32 arányban. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről, a szavazást megnyitom. Ketten nem szavaztak, mert csak egy, egy valaki nem szavazott, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 54-6 arányban, gratulálunk a jelentés készítőjének. Most akkor rátérünk a következő szavazásra, ez pedig a 12-es napi rendi pont. Exportok technikai segítségnyújtás a kettős használatú eszközök esetében, már Ritjes Háke, a jelentés készítője kíván ezt szólni? Nem. Akkor szeretném is elkezdeni a szavazást. A 39-es nem megengedhető. Egy kitűnő módosítóval kezdjük a 40-essel. Ki támogatja? Ellenzi? Tartózkodik? Nagyon bölcs ez a bizottság, elfogadtuk. 41-es, egy ismételten kitűnő módosító mellette. Ez okafogyottá válik, hát miért? Ki ez a furcsa kolléga? Na hát rendben. Akkor rátérünk az egyes kompromisszumra, mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, a 47-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Ó, hát hogy tehették ezt velem? 48-as mellette, ellene tartózkodik. Ezt nem fogom elfelejteni. Egyértelműen el lett utasítva. 16-os mellett, 60-as mellett ellene tartózkodik. Nem igazán látom a különbséget, ellenőrizzük ezt. Lezártam a szavazást. Egyértelműen elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Oké. Okay. 61-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 32-28 arányban elfogadtuk. 63 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 66 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 68-69 mellette ellene ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette nem. A 13 est elfogadtuk, ezért az okafogyottá válik. 71-72 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 73-ast. A szavazás lezárom, elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 75-76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 81 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 84-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 85 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 93 mellette, ellene tartózkodik. A 93-ast ellenőrizzük, a No Dungeon módosítója. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas, lőzing hogy mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 102 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 104-est. 40-23 arányban elfogadtuk. Mi nem működik? Nem működik a szavazógépem. Jön már a technikus, de úgysem segített volna, sem egyetemi volt az eredmény. 105 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 106-ost, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 108 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 109 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Száztizennyolc mellette ellene tartózkodik. Az EPP nem reagál. A 118-asról szavazunk elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 119-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 119 es Lezárom. Elutasítva. 120 mellette ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük a 120-ast. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 121 mellette ellenőr tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 21-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Egyeteműen elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137, 8 137 mellette ellene tartózkodik elutasítva 138 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Igen, és ellenőrizzük a 138-as, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egyértelműen elutasítva. Elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 139 mellette ellene tartózkodik. 139-est, a szavazást megnyitom, ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Wow, elutasítva. 140-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 142 mellett, David Martintal ismételte mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 145 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 146 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 147 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 148 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 28 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 29 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a hatost, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A végső szavazás következik az így módosított tervezetről, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 49-10 arányban. A jelentés készítőjének gratulálunk. We come to item number 13, addressing 13-as következik, az emberi jogok megsértése, háborús bűnök, emberiség elleni bűncselekmények, népírtás, a jelentés tevője, Préda kollégánk, Préda úr, kívánne valamit hozzátenni? Szavazzunk. Jó, akkor szavazzunk. Kezdjük a nyolcas kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellettelene tartózkodás elfogadtuk. Aja Istenem, de hosszú ez a lista. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellett ellen tartózkodás, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem? Jó, akkor elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elegen van, ellenőrizzük. 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Préda úr, 109-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás érdekes módon elfogadtuk. Akkor 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hol van a 80-as? Ja, mégiscsak van, részavaz, részenként. Tehát 80-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egy kollégával kevesebb van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 elfogadtuk, 18-as kompromisszum elfogadtuk, 180-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellett ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Tehát a 120-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellett ellenetartózkodás elutasítva, 128-os mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 130-as mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, a 31-es mellett ellenetartózkodás elutasítva, 132-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 37-es mellett ellenetartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette tartózkodás elutasítva, 33-as mellette tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, 139-es mellett tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, 144-es mellett tartózkodás el, elutasítva, 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 153-asat ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 156-osat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk. 159-es következik, mellettelen tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum, mellettelen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, mellettelen tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum, mellettelen tartózkodás elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es kompromisszum mellett elletartózkodás elfogadtuk, 181-es mellett elletartózkodás elfogadtuk, 182-es mellett elletartózkodás elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellett elletartózkodás elfogadtuk, 176-os mellette ellene elfogadtuk. Akkor most következik a 29-es kompromisszum mellett ellenetartózkodás e, elfogadtuk. 30-as e, kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. Most akkor a az egyes kompromisszumok következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító koraóré, ez ö, okafogyott. Ja nem, mégse. Nem, 28-as következik, elnézést mondjam az elnök, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 34 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 36-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 36-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. Blokkban? Akkor 47-től meddig? kérdezi az elnök. 47-től 54-esig blogban mellett, ki van mellette, ellenet tartózkodás, akkor ezeket mind elfogadtuk. De egyes módosító mellette ellene, legalább hagy ellenőrizzem először, tehát egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most, miután kérik, hogy megint csak a 4-től 12-esig blogban, nem, Longbille úr azt mondja, hogy nem, nem, Lőzing azt mondja, hogy nem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 Tízeset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor a az egész módosítás, az egész anyagról szavazunk elektronikussal. Megnyitom a szavazást. Két kollega hiányzik, egy kollega hiányzik. Ébresztő, lezárom a szavazást. 50 szavazat mellette, kettő ellene, gratulálunk a jelentés készítőjének. 14-es napi rendi pont, a tanácsának számló javaslat az ENSZ közgyűlésének a jelentős képviselője Kovacsev kollega szeretne valamit hozzátenni. Rendben, akkor már is kezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenhármas pályát módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es második rész, megnyitom a szavazást. Három kollega, kettő kollega hiányzik, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 54-es Lockbiller mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 65-ös Kovacsev Préda mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 75-öset ellenőrizzük. Elutasítva. 74-es mellett ellentartózkodás re, több frakció nem reagál, 74-es ismét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 83-as mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 83-asat. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy a gép nem megfelelően működik. Technikus, legyen szíves. Probléma van. Európának problémája van. Ami, tehát a 83-asnak ki van mellette kezeket fel, ellene. A liberálisok hogy szavaznak? Plusza? Jó, azt mondanám, hogy elfogadtuk. Most már működik a gép. Mit csinált? Ez működik, a másik nem. Tehát a baloldali az működik, ez nem jó jel a mai napra. Akkor elektronikusan szavazzunk? Már ugyan összeszámoltam. Most jelenleg éppen számolják a szavazatokat. 83-as. De most már megint működik a gép. Tehát 83 uh, van szavaztak, három kollega hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-28 ellenében. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette ellene tartózkodás el... elfogadtuk. 85-ös ellenőrizzük? Jó, rendben, akkor ellenőrizzük. 85-ös. Lezárom a szavazást. 28-28 ellenében. Tehát elutasítottuk. Nagyon szoros eredmények vannak. 86-os mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. 90-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyértelműen. Nincs gond. Van egy gép, ami időnként dolgo- működik, időnként nem. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ne, ellenőrizzük a 93-asat, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? Talán igen, elfogadtuk. 101-es, 114-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 245-ös mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 116-117-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellenetartózkodás elutasítva. 118-19 mellett ellentartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 131-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 132-13 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es ellenőrizők, 140-eset hát ellenőrizők megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 140, 130, nem, 144-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145-46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, rendben. 145-46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Zárjuk le. Elfogadtuk. Tehát Castaldo úr mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. 142-es Hárman hiányoznak, hárommal kevesebb, lezárjuk. Elfogadtuk. Jó, egész jó, jó a szemmértékem. 147-es, 48-as mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Jó, nézzük meg. Tehát ellenőrizzük a 147-48-asat. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítok. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös tanok mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 180-as mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 180-asat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-tal 24 ellenében. Késő, de úgyis mindegy, így is úgyis nyertek. Akkor 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 183-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-tól 79-ig elutasítva, komprom, 30-as kompromisszum mellett elfogadva, 14-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 194-es mellette ellene elutasítva, 196 menettel ellentartózkodás elutasítva, 198-as menettel ellentartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? 198-asat? Jó, 198-asat kérték, hogy ellenőrizzük, zöldek kérték. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, javítja az elnök, elfogadva. 100, 219 Borgézi mellette ellene tartózkodás elutasítva, 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 225-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 228-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nem? 227-es. Jó, rendben, akkor megnyitom a szavazást. Ketten hiányoznak még. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Liberálisok pedig a méreg nyelvét képezik. 232 mellette. Mit csinálnak most a liberálisok? Mellette szavaznak ellene, tartózkodás, elfogadtuk csak a liberálisokra összpontosítunk. 2.30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2.31 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 231-eset ellenőrizzük. Lezárom elfogadtuk. 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Gomez úr mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 244-45-ös részenként Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Második részét a 244-től 55-ig. 254-55-ös. 254, 255-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3711 eh, mellett eh, eh, ellene elfogadva, 4-es, 10 mellett ellene elfogadva, 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene <coughs> tartózkodás ellenőrizzük, ezt ellenőrizzük, nyolcasat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es, ukafogyott, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 18-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-28-as mellette ellene tartózkodás. Szocialisták ellene vannak? Akkor leutasítva. 29-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellett ellene elfogadva. as préda mellette, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Tehát akkor végszavazás következik, az egész dokumentumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-4 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk Kovacsev úrnak a jelentés készítőjének. I'm very sad to inform you that we're coming to the last vote. Uh, item number 15. 15-ös napi rendi pont következik. Az Európai uh, Unió uh, áttelepítési kerette Andri Kiene asszony a jelentés készítője. Kíván-e szólni? Nem? Nagyon jó. Akkor meg is uh, kezdhetjük a szavazást. 19-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, ezt elutasítottuk, tehát nem tudunk rátérni a végső szavazásra sajnos. Így a 74-es következik, mellett ellenet tartozkodik. elfogadtuk, ellenőrizzük, 74-es, szerintem egyértelműen támogatták, de hát akkor nézzük meg. 74-es. We are now checking 74. 74-est ellenőrizzük, és még mindig hiányzik két eh, kolléga. Valaki alszik, úgy tűnik, lezárom, elfogadtuk 30-24 arányban. A 74-est elfogadtuk, a 75-ösre térünk rá, Schaffhauser és barátai mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 70, 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodik, elfogad, elutasítva, 79 elutasítva. Ny 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Pancéri úr 81 mellette ellene tartózkodik. A liberálisok támogatták? Oké, okay, hát akkor elfogadtuk. 82 Valéró mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 83 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-86 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 5-ös módosítót. The vote is closed. A szavazás lezártan elfogadtuk. 91-92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 95-ös, részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elutasítottuk. 96, 97, 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette 102-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 23.31 egyetemben elutasítva. Köszönöm a tanácsot. 8-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 104 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 105-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 105-ös. Lezárom. Elfogadtuk. 106. Hát ezt pont megnyerte. Verzsia asszony. 106-os. Pos úr. Nem, az okafogyottá vált. 103 as elfogadtuk? Nem. 107 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 108 mellette okafogyottá vált? A 9-est elfogadtuk, így 109-es jön most mellette. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110 Korvin Mikke úrtól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A 103-as nem fogadtuk el. 111, 112, 113 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellenőrizzük a 114-es trendben. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodik elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 118 es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 119-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodik elutasítva. A 120-ast ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elutasítva. 1022 mellette ellen tartózkodik. Elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 11-124 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 127 mellette, elnézést, a 126-ost akarják ellenőrizni, mert a liberálisok megszavazták. De hát mégis feltették a kezüket. Oké, okay, rendben, hát akkor a 126-ost is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Én annyira koncentrálok önökre, Sajnos mikrofonon kívül szólnak hozzá, nem halljuk, mit mondanak. 127 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12.130 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt elfogadtuk, így akkor a 131-es következik mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 132 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 133 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 134 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 135 mellette, ellene, tartózkodik, most ellenzik a liberálisok ezt? Oké, okay, elutasítva akkor. 136 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 138-139 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13, 140, 141, 142, 143 mátta ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodik, 145 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 147-től 150-ig mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Oké. Okay. 147, 148, 149, 150. Ezt ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 151 mellett ellene tartózkodik elutasítva. 114 153 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 154 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy kompromisszum, ú, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165 mellette, a tartózkodik elutasítva. 166 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 167 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 168 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 175-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 179 ellenőrizzük a 178-ast. Well, there's still a request from the EPP. I... Az EPP ezt kér, tehát nem uh, mondhatok nemet, mert még a végén elbánnak velem a következő ülésen. Hárman nem szavaztak még. Lezárjuk. Elfogadtuk. Hol tartottunk? Most akkor a 179-es következik, Valéró mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 181-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 182 mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 183 mellette ellen e, tartózkodik elutasítva. 184 mellette ellen tartózkodik elutasítva. 185 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 187 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 188-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A következő oka fogyottá vált? Oké. Okay. 192-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 193-as mellette ellene tartózkodik, Hát ezt ellenőrizzük, a 193-ast. Alright, the vote is closed. Lezártam a szavazást. Hát ezt elutasítottuk. 194 verzián mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 199 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 201 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 202 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 203 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 208. Elfogadtuk a 204-est? Nem. A, a tízes kompromisszum mellett ellentartaszkodik. Elfogadtuk a tízes kompromisszumot. 208-as következik, mellette ellentartaszkodik, elfogadtuk. 209 mellette ellentartózkodik, utasítottuk 210 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 21-22 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 hatos okafogyattá vált, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-49 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. Az 51-est ellenőrizzük, Pancéli úr. A szavazást megnyitom. Lezárom. Hát igen. Maritja néha igennel szavazol, aztán pedig lefele mutatod az ujjadat. Én nem, engem ez zavar, nem látom a hüvelykúját. Elnézést kérek, mondja Maritja. Lehet, hogy fel, fentetetne egy zászlót, mondja az elnök. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. A liberálisok ellene szavaztak, ezt elmondhatom. 59-es a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. 62 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk 61-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 63-ast megnyitom a szavazást róla, Öten nem szavaztak, hárman nem szavaztak. Ketten nem szavaztak, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Meg volt ez a 63-as, akkor most jön a 64-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 65-ös mellette, azt mondják, hogy a 65 osra kell először szavazni, a 65 osra mellette ellene tartózkodik elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es Verziet asszony mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 72 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a végső szavazás eh, következik a megváltoztatott véleményről, a szavazást megnyitom. One colleague still asleep. Egy kollega még alszik, úgy tűnik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 47 arányban. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Kedves kollégák, 20 perc csúszásban vagyunk. 100 perc produktív szavazást követően egy intelligens munka, intelligens emberek számára, most pedig a 17-es napirendi pont következik, véleménycsere Mr. Patrick Kival az Európai repülésbiztonsági ügynökségtől jött, és elnézést, hogy kés várakoznia kellett. A szavazás az mindig nagyon bonyolult. Nem első alkalommal van itt, hogy Ki úr ellátogat a bizottságunkban. Tavaly évben is már részt vett egy eszmecserén a CD albizottságban. Akkor egy tájékoztatást adott az európai jelenlétről a konfliktuszónákban a, és arról a sajnos eseményről, hogy az ukrán légtérben előtték egy gépet. Az Európai Unió határait következően környezetében lévő helyzetnek közvetlen hatása van az európai állampolgárok életére, hogyha külföldre utaznak a külső dimenzió is nagyon fontosak a légi közlekedésnek, és várjuk Kéz úrnak a tájékoztatóját, és már is megadom a szót, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, igazi öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és önök előtt szólhatok. Nagyon röviden szeretném bemutatni azt, hogy tulajdonképpen honnan is érkeztem, és azzal kezdeném, hogy a mi feladatunk, hogy védelmezzük az európai állampolgárokat, légiközlekedési biztonsági szempontból, illetve a környezetvédelmi szempontból is, mert mandátumunk van arra is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Európában gyártott motorok és légjárművek azok környezetbarátok. Feladatunk a belső piacnak a megerősítése, a konszolidálása, azzal, hogy egységes szabályokat hozunk létre a légiközlekedési szabályok tekintetében, valamint, hogy védjük az állampolgárokat a világ valamennyi részén, és mindjárt be is mutatom, hogy hogyan tesszük ezt. Első rá pillantásra, ugye 15 éve jöttünk létre, 800-an vagyunk Kölnben, brüsszeli irodánk van, és 32 tagállamunk van, 28 uniós plusz az úgynevezett társult tagok, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein. Az egyik sajátossága a feladatunknak, hogy 32%-ban az iparág finanszíroz bennünket, 30%-ban az uniós költségvetésből, tehát a tevékenységünknek a java része az, az iparral összefogva és az európai ipar támogatásával történik. Nemzetközi feladatunk és megpróbálunk további részleteket adni arról, hogy hogyan is cselekszünk. Biztosítjuk az európai állampolgároknak a biztonságát globális értelemben, és támogatjuk az európai iparágat, majd még erről is kitérek, hogy ezt hogyan tesszük. A kontextus, amelyben dolgozunk, természetesen a biztonság, a légügyi biztonság nem áll meg az Európai Uniós határoknál, ezért kell előmozdítanunk nagyon magas szintű biztonsági sztenderdeket a nemzetközi légügyi szervezetekben is. Az állampolgárok bárhová is utaznak, a mi termékeinket is használják, és fontos, hogy ugyanazon szintű legyen a biztonság illetve fel kell lépnünk abban az esetben, hogyha az Európai Uniós állampolgároknak a biztonsága sírül. Ha egy lég, légitársággal utaznak, biztos kell lenniük abban, hogy biztonságosan működik a lég, légitársaság, és a hatóságoknak pedig meg kell, hogy legyen az a képességük, hogy megfelelően ellenőrizzék a társaságokat. Végezetül pedig támogatnunk kell az Európai Uniós iparágat a világ valamennyi területén, és kollégáim a az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatalával együtt vezető szerepet játszanak. Nincs úgynevezett főparancsnokságunk, de támogatják ők is az iparágat, és hát világszinten folynak ezek a tevékenységek. Részleteket is mondok majd arról, hogy konkrétan hogyan végezzük ezt a munkát. Először is tanúsítjuk azokat a légjárműveket, amelyekkel az Európai Légitársaságok közlekednek, nem csak a Boeingeket, a Bombardiét, a Boeingeket és más kisebb gépeket, és a jövőben valószínűleg az orosz és kínai gyártmányú gépeket is fogjuk tanúsítani. Minden olyan szervezetet is tanúsítunk, amelyek szolgáltatást nyújtanak az európai légitársaságoknak, például műszaki ellenőrzést. Mondjuk egy gép, amelyik egy afrikai országban van, akkor egy ottan általunk tanúsított vállalat végzi az ellenőrzését. Van egy uniós biztonsági lista, ami megmondja azt, hogy melyek azok a bizonytalan társaságok, illetve országok, amelyekre ajánlásokat adunk ki az európai állampolgároknak, hogy azokkal a légitársaságokkal ne közlekedjenek, illetve jóvá hagyunk minden olyan ö, ö, légitársaságot és gépet is, amely bejön az unió területére ö, harmadik országból és a konfliktus területekre pedig figyelmeztetéseket adunk ki, Kicsit több időt fogok majd erre fordítani, mert, mint már említettem, már egy korábban volt erről szó. Csak hogy megmutassam, így néznek ki. Itt vannak bizonyos ellenséges tevékenységek, amik a, az elmúlt 50 évben a polgári légiközlekedés ellen irányuló tevékenységek voltak. Volt egy év, amikor nagyon nehéz vitákat folytattunk a tagállamokkal, hogy létrehozzuk azt a mechanizmust, hogy a DG Home vezetésével összefogjuk az összes hírszerzési tevékenységet, ami rendelkezésre áll a különböző tagállamokban. Ez integrált és egy európai elemző központba kerüljön, ahol a veszélyeket, fenyegetettséget tudjuk elemezni és ez a tagállami légitársaságoknak is tájékoztatni tudjuk, hogy a polgári légibiztonságot hol fenyegetik veszélyek. Az elmúlt évben adtunk ki 16 ilyen biztonsági információt, itt vannak a lista, hogy mely országok az érintettek. Elég népszerűtlen tevékenység ez, mert nem szeretjük azt mondani, hogy ide vagy oda menni a légtérbe nem biztonságos, de úgy gondolom, hogy ez mégis egy olyan tevékenység, amit vállalnunk kell, különösen figyelembe véve azt, ami Ukrajnában történt a malájgéppel. Mit teszünk annak érdekében, hogy az európai biztonsági sztenderdek terjedjenek el a világon? Olyan szerencsések vagyunk, hogy uniós támogatással együttműködési projektjeink vannak, és ezt kezeljük az Európai Unió részéről. Vannak államok, amelyeket segítünk, különösen a fejlődő világban, hogy fejleszék biztonsági előírásaikat a mi szintünkre az elmúlt na, éven, 20 évvel ezelőtt körülbelül egyetlen egy hivatkozási pont volt, ezek pedig az amerikai szabályozás volt. Napjainkban pedig azt mondhatom, hogy az amerikai szabályozással azonos szinten vannak az európaiak, és számos ország van, amely vállalta, hogy az európai szabályozásokat választják, és itt láthatják a listát, illetve itt grafikusan is megnézhetik a térképen, hogy hol vannak ezek az országok. Természetesen az összes európai ország el elfogadta az európai szabályokat, de láthatjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsiában, Közel-Keleten, Afrikában, Közép-Amerikában is vannak országok, amelyek úgy döntöttek, hogy teljes mértékben a mi szabályainkat fogadják el, ami jó a biztonság általános színvonalát tekintetében, és jó az iparák számára is, mert azonos kritériumok alapján dolgozunk. Ezek azok a térségek, ahol európai pénzek is segítik ezt a támogató tevékenységet, amivel a, ezen országokban a légközlekedés biztonságát támogatjuk. Nagyon sok ország van, amely megkeres bennünket, hogy további támogatást kérjenek, hogy tovább tudják fejleszteni légi biztonsági szabályaikat a verseny támogatása szempontjából is fontos ez a tevékenység. Az Airbus gépeknek 80%-át Európán kívül értékesítjük. Az ICAO szabályozás értelmében minden légi jármű, amit egy országban regisztrálnak, abban az országban kell tanúsítani. A legtöbb országban ez csak egy administratív feladat, hogy elfogadják a tanúsítványt, amelyet az IASA adott ki, más országokban, Kínában, Japánban, Oroszországban pedig ők maguk is tanúsítják a mi termékeinket, annak érdekében is, hogy a technológiáról is valamit megtanulhassanak és az iparágunk, és, és támogatjuk ezen államokat, amelyek elfogadják az IASZA tanúsítványt, és ennek eredményeként úgynevezett 130 ilyen munkamegállapodásunk van, ami arról szól, hogy hogyan tudunk együttműködni harmadik országokkal, és segítjük őket abban, hogy a gépeinket ők is tudják tanúsítani. És van három kétoldalú megállapodásunk is az IASZ-val és más hatóságokkal, az Egyesült Államok Kanadával és Brazíliával. Az Európai Unió jelenleg tárgyal bilaterális megállapodásokról Kínával és Japánnal részt veszünk az európai szabványosítási szervezetekben is, itt vannak a különböző szervezetek felsorolva, és meg kell mondjam, hogy sokkal kevésbé vagyunk erőpozícióban, mint az USA, mert jelenleg nincs arra lehetőségünk, hogy közvetlenül finanszírozzuk a szabványosítási tevékenységeket és a szabványosító szervezeteket oly módon, hogy nekünk dolgozzanak. Ahogy ezt például az USA csinálja, ahogy például az RTCA esetében ők eljárnak. Van képviseleti iroda, amelyek elsősorban az iparágunkat támogatja, itt vannak a listák, négy képviseleti irodánk van, az egyik Montrealban, másik Washingtonban, Kínában is van egy, és a legutóbbi pedig Szingapurban öt személy van, akik eh, állandóan ott tartózkodnak, szemben azzal a 130-vel, amelyel a Federation Aviation szervezet jelentkez, rendelkezik. Tehát azért ez kisebb létszám nemzetközi szinten. Végezetül pedig arról szeretnék még szólni, hogy jelenleg felülvizsgálatát végezzük annak, hogy a, az EASZA hogyan működik. Ez egy parlament, bizottság és tanács közötti munka, nemzetközi dimenziói vannak ennek a munkának, ezt a nemzetközi dimenziót kívánjuk erősíteni, és ez lehetővé teszi, hogy a nemzetközi szintéren jobban jelen legyünk. És nagyon köszönöm a támogatásokat, mert úgy gondolom, hogy ez az EASZ-nak is az érdeke, és az európai iparágnak. És köszönöm szépen figyelmüket! Merci, Mr. Key. And now I would like to Köszönöm szépen, Ki úr. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, akik eh, részt kívánnak venni a vitában. De Grandes asszony az első, úr az első. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ki urat, az Európai Repülőügynökség ügyvezető igazgatóját még akkor is, hogyha az ügynökségek nem igazán népszerűek, és a tevékenységük nem feltétlenül lelkesítő, észlenünk kell az, hogy jogalapja van annak, hogy ezek az ügynökségek működjenek, és ugyanakkor el kell végeznünk a pénzügyi ellenőrzésüket az uniós szemszögből is. Részemről eh, támogatom a törekvéseket, és több alkalommal volt lehetőségem arra, hogy a közlekedési szakbizottságban, amelynek tagja vagyok, kiemeljem ezt. Nélkülözhetetlen instrumentumról van szó, ahhoz, hogy biztosítsuk a közlekedés biztonságát. Ugyanakkor ugyanakkor, és most nem szeretnék a három oldalú megbeszélésekről külön szólni, mert hogy ezeknek a során nehéz kérdésekkel fogunk majd szembesülni, de mégis többször elhangzott már, hogy fent fogjuk tartani, ki fogunk állni az álláspontunk mellett. Tudjuk, hogy a kettes cikknek a hármas alpontja nem okoz könnyű helyzetet. Gondolok itt Gibraltára, illetve gondolok itt ezen kívül az ötöszikre is, amely a puvároknak az átruházására vonatkozik. És amennyiben itt egy voluntarista elképzeléssel van szó, akkor ezt külön meg kell vizsgálnunk. Aztán a 109-es cikket is hagyd említsem. Találkoztam a, a felhatalmazáson alapuló bizottságnak a képviselővel, mi nem támogatjuk a felhatalmazáson alapuló eljárásokat, és mindenképpen szükség van arra, hogy itt értékelést, kiértékelést végezzük. Ezzel egy köszönetet mondanék mindazon személyeknek, akik dolgoztak ezen témán, és remélem, hogy Marinescu úr majd békés körülmények között tud tovább dolgozni e témán. Lenne kérdésem is. Először is az, legalábbis többekben felmerült ez a kérdés, és reméljük, hogy kapunk is választ rá. Tehát felmerült az a kérdés, hogy egyoldalú mozgások léteznek az Egyesült Államok részéről a tekintetben, hogy ö, ugye milyen kézi podgyászt fogadnak el akkor, amikor az utasok felszállnak a fedélzetre. Nos, ezzel kapcsolatosan az a kérdésem, hogy mire ható okok indokolják ezt a fajta intézkedés tervezetet, és mi van minden mögött? Ezről többet kellene, hogy tudjunk. Lehetetlen az, hogy a nemzetközi civil, polgári légiközlekedésben olyan intézkedések szülessenek, amelyeket a nem előzött meg koordináció, amelyek mellőzik az egyeztetést. Egy. Kettő felmerült az is, hogy a különböző instrumentumoknak a hitelesítése hogyan történik. E tekintetben úgy látjuk, hogy kettő nézőpont létezik. Ugye van a költségeknek a kérdése, és van az etikai költség. Elfogadhatatlan az, hogy egy kulcsmomentumban, akkor, amikor a nemzetközi biztonságnak a kérdése felülírja az alapszabadságoknak a kérdésköreit, szóval elképzelhetetlen az, hogy ilyen helyzetben ne szavatolnánk azt, hogy ugyanakkor a szabadság jogok érvényesüljenek is. Tehát ezt nem szabad, ezeket nem szabad mellez, mellőzni, éppen ezért itten fel kell vetni azt, hogy milyen hatáskörök léteznek és érvényesülnek többek között az ügynökség esetében. A saját kezdeményezésük jelentésünkben kitértünk az új technológiákra is többek között. És fontosnak tartjuk azt, hogy megvizsgáljuk, milyen technikai lehetőségek léteznek a biztonság szavatolására. Tehát nem technológiai kérdésről van szó igazándiból, hanem erőforrásoknak a kérdéséről is, hogy milyen fajta ö, fogad, illetve hát kihívásokkal szembesülünk. Nagyon törékeny helyzetben vagyunk, és lehetetlenség garantálni minden egyes ö, feltételt, miközben szembesülünk a terrorizmusnak a kihívásaival. És aztán megemlítem azt is, hogy mindent meg kell tennünk a kellő intézkedéseknek a révén, hogy a terrorcselekményekre újra ne kerüljön sor. Az európai álláspontot pedig érvényesíteni kell, mégpedig a nemzetközi szélesen vett porondon. Éppen ezért ezen javaslatot úgy, kérem, úgy vélem, meg kell jeleníteni a nemzetközi egyezményekben, és ezáltal kell, hogy hozzájáruljunk a nemzetközi biztonsághoz. Ezen kérdéseket kívántam hozzátenni kiúrhoz intézni, és természetesen a többi kollega is még ezt kiegészíteni hatékony módon. Mr. Grandes? Köszönöm szépen. További felszólalók. a nincs a listámon. Nincs olyan sok alkalom ki úrral beszélgetnünk. Nincsen további hozzászólás. Ki úr kíván eh, hozzászólni? Grandes úr kéréséhez? Igen a triológus kapcsolatban most nem szeretnék beszélni, mert arról nemrégiben beszéltünk, ami az USA lehetséges döntését illeti arra vonatkozólag, hogy bizonyos fajta eszközöket nem lehet felvenni a fedélzetre. Jelenleg tárgyalunk az USA beli partnerünkkel arról, hogy az a veszély, ami itt jelentkezhet, hogyha nagyon sok laptop van a csomagtérben, bizonyára tudják, hogy a litium elemeknek az a jellemzője, hogy spontán módon felropalhatnak bizonyos feltételek mellett. Szerintünk jobb az, hogyha ezek egy helyen vannak elkülönítve. Hogyha több száz laptop van a csomagtérben, és ezek elkezdenek égni, akkor azok óriási biztonsági veszélyt jelentenek. Tehát ezt jelenleg vizsgáljuk, azt is megvizsgáljuk, hogy milyen lehetséges intézkedéseket lehet tenni akkor, hogyha a tilalmat bejelentik, és a kollégáinkkal az USA-ban, de más világ más tájain lévő kollégáinkkal is beszélünk erről a kérdésről. Ez által már rá is tudok törni, térni a biztonsági kérdések, illetve más kérdések viszonyára. Vannak gondok a biztonsági kérdések közös európai kezelésével kapcsolatban vannak bizonyos nemzeti kérdések, például biztonsági eszközök tanúsítása. Szerintünk normális az, hogyha a fenyegetettség szintje nem egyforma minden egyes ország esetében, tehát mindig van egy nemzeti komponense is a biztonságnak, de úgy véljük, hogy vannak közös nevezők, közös európai nevezők. Ezt láthattuk akkor, amikor beszéltünk a konfliktuszónákról, megállapodásra jutottunk a különböző hírszerzési szolgálatokkal Európában, hogy bizonyos fajta információkat megosztunk egymással, és szerintünk többet is tehetünk még azért, hogy egy közös európai megközelítés legyen a biztonsági kérdések esetében, és szerintem sokat tettünk már, sok előlépést tettünk, elemezzük a veszélyeket, például a kabina felvitt eszközök esetében itt Európa is együttműködik, megosztjuk a, az információkat, és nagyon optimista vagyok a jövőt illetően. Köszönöm. Köszönöm ki úr, mondja az elnök. További hozzászólás kérdés nincs, rendben. Köszönöm szépen, hogy eljött. E, jó utat vissza a Kölnbe, és hamarosan ismét találkozunk remélhetőleg. Kedves kollégák! Akkor most uh, áttérünk arra a témára, amit tegnapról áttettünk mára, ez pedig tájékoztató az AFED delegáció útjáról Dél-Kaukázusban. Bizonyára tudják, hogy egy adhok AFET missziónk volt Örményországban, Azerbajdzsánban és nyolc képviselő vett ezen részt, és én is ott voltam, mint elnök. Tőkés László, Szafkó kollega az EPP-től, az SND-től is volt egy kollega, az ECR-től is, Ivo Weigel, liberálisoktól, Scholz kolléga, a GUA e NGL-től és Heidi Hautala a zöldek részére vett részt ezen az úton. Rendkívül intenzív volt a programunk, mert csak négy napot tölthettünk ott, három országban jártunk. Minden három országban találkoztunk az elnökkel, a külügyminiszterrel, beszéltünk a nemzeti parlamentek elnökeivel, a külügyi szakbizottság tagjaival, az ellenzék, a hatalmon lévő párt képviselőivel, emberi jogi aktivistákkal találkoztunk, civil szervezetekkel, a különböző nagykövetekkel és nemzetközi szervezetek képviselőivel Grúziában. Beszéltünk a, az EP ottani pontjával, és az Örményországban pedig ellátogattunk egy emlékműhöz. Három sajtótájékoztatót tartottunk minden egyes, tehát minden egyes országban egyet. Egy sajtó közleményt is kiadtunk tegnap. Ennek során beszámoltunk a látogatásunk fő eredményeiről. Azerbajdzsánról szeretnék különösképpen beszélni, ugyanis eh, itt sikerült az Európai Parlament részéről és az azerbajdzsáni parlament részételével nagyon őszinte vitát eh, folytatnunk. Ez az új EU-azerbajdzsáni megalapodást követte. Azt kérték tőlünk, hogy támogassuk ezt a megállapodást. Hangsúlyoztuk, hogy közös értékek, a demokrácia, jó irányítás, jogállamiság, emberi jogok védelme, alapvető szabadságok védelme, ezek ugyanannyira fontosak, mint a kereskedelmi vagy a szektoriális együttműködési részek. Grúziában egyetemű üzenetet küldtünk annak irányában, hogy Grúzia a keleti partnerség éllovasa. Tudjuk, hogy vannak reformok, ezek nagyon nagy mértékűek, és üdvözöljük a társulási szerződés végrehajtását is. Ugyanakkor arra ösztönöztük a kormányt Tbilisiben, hogy folytassák a reformtörekvéseket, főként a, az igazságügyi reformja kapcsán, a kisebbségvédelme és a szervezetbűnözés elleni harcban. Megerősítettük az Európai Unió támogatását Grúzia területi egységét, szuverenitását illetően Örményországban a hegyi Karabach kérdésre szinte minden ülésen előkerült, akár csak Azerbajdzsánban is. Többször emlékeztettünk az EU álláspontjára ebben az ügyben, idézve, vagyis a status quo nem, fel, nem fenntartható, nincs katonai megoldása a konfliktusnak, és a nemzetközi jog értelmében kell eljárni. Az Európai Unió támogatja a békeltetési, meg békeltetési erőfeszítéseket. Az EU Örményország megállapodásra is rá kell még bólintania az Európai Parlamentnek. Az új megállapodás azt mutatja, hogy a keleti partnerségünk nem arról szól, hogy más régióbeli szereplőkkel kell versenyezni. Remélhetőleg a következő kormány végrehajtja a szükséges reformokat, a korrupció ellenes harcot, a diszkrimináció ellenes fellépést, a igazságügy reformját. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, főként a fiatal örmények számára, akik ezt várják a társadalomtól. Mielőtt mi megadnám a szót a delegációnk képviselőinek, engedjék meg, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak köszönetet mondjak, főként a Bakói, Tbilisi, illetve Jereváni nagyköveteknek és kollégáiknak, akik nagyon nagy mértékben támogatták az utunkat. Nagyon jó politikai tanácsadást folytattak helyszínen is, és köszönöm a titkárságnak a munkáját is, hogy ilyen kitűnően előkészítették ezt az utat. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik részt vettek ezen az úton és az első Jezovkov képviselő. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ön igen jól vázolta fel a látogatásoknak a részleteit, igen jól szervezett látogatás volt. Egy sokkal átfogóbb képet nyertünk ezen országoknak a helyzetéről, és úgy gondolom, hogy ennek a látogatásnak a hatásai valószínűleg sokkal erősebb kapcsolatot hoztak létre a parlamenttel, illetve az üzenet is az volt, hogy az Európai Unió ezen a térségben jelen kíván lenni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Andrei Vomikins, köszönöm elnök úr. A leginkább beszélt nyelvet, a lettet fogom beszélni. hagyományosan Grúziában van egy követ, közösségünk, a 18. századból léteznek ők nálunk. Ahogy említettük, Grúzia vezető ország a keleti partnerségi programon belül, és sok tekintetben, amit mi kértünk, teljesített. Tehát komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy más Európai Uniós tagállamokhoz hasonlóan ők is felzárkózzanak. Örményország és Azerbajdzsán tekintetében egyet tudok érteni azzal, ami elhangzott, hogy nincs a hegyi Karabak területen lehetőség katonai megoldásra. A legutóbb az örmény köztesség elnöke tette fel azt a kérdést, 40 perccel tovább tartott a látogatásunk, mint terveztük, és ez mutatta, hogy ez a helyzet ez még valameddig fel fog állni. Miért is említem ezt? Azért, mert tudjuk, hogy a területi integritás támogatja az Európai Unió, de Örményországnak az elnöke arról beszélt, hogy az ország saját útját kívánja járni, és új országként kíván létezni. És említette nekünk azt is, hogy mi lettek ne ö, ö, álmodozzunk, a, a, tehát a lettek sem álmodozhattak a függetlenségről, mégis ezt tették, és politikailag politikai megoldást kell találni, katonai megoldást nincs, de a politikai lépéseknek tovább kell folyniuk. És csak emlékeztetni tudok arra, amit nagyon sok diplomata mondott nagyon régen, jobb tíz éves tárgyalás, mint egy nap háború. Elnök, köszönöm szépen, Mark Migenz úr. Következő hozzászólunk, Scholz úr. Köszönöm, elnök úr, csak hozzátehetem a köszönetemet a közszolgálatnak és a delegációnak, és ezen három országban, akik fogadtak minket, és a saját titkárságunknak is köszönetemet kell kifejezni, akik ezt a rendkívül bonyolult és komplett programot összeállították. Két észrevételem lenne talán, kétségtelen, hogy nincs alternatívája a békés megoldásnak hegyi Karabakban és a tárgyalások is, és egyes képviselők is, akikkel találkoztunk, menekültekkel is találkoztunk Bakuban, Azerbajdzsánban, teljesen világos, hogy a megoldás kizárólag magától a társadalomtól származhat. Nem szabad őket, nem szabad kizárólag a politikai hatóságok, a politikai erőkre bízni, és a diplomatákra, de fokozni kell, hogy a társadalom maga is felismerje, hogy új utakra kell lépniük. Talán ez a legjobb lehetőség arra, hogy egy tartós megoldást találjunk erre a régóta fennálló konfliktusra. Abáziában, dél A másik észrevételem, hogy valamennyi országban találkoztunk a civil társadalom képviselőivel is. Ez nagyon fontos feladatot látnak el a politikai jogok területén, a jogi eh, szempontból is az ország megerősítésében, de személy szerint azt tapasztaltam, hogy talán abban egyetérhethetünk, hogy egyes esetekben nem igazán részei, vagy mi nem igazán gyökereznek milyen a társadalomban. Vannak olyan szervezetek is, amelyek a munkájukat sokkal inkább a társadalom érdekében kellene végezniük. Tehát jó lenne kapcsolatot, hogy ne csak az Európai Unió politikai szlogenjeit és a nemzetközi szapányokat hangoztassák, hanem próbáljanak ezt eh, átültetni oly módon, hogy szociális, eh, környezetvédelmi és egyéb kérdések is fontosak legyenek, és a társadalom támogatásával végezzék a további fejlesztéseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elmut Scholznak, Jeti Hatala következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én köszönöm azt, hogy kitűnően vezette ezt az utazást, ezt a látogatást és nagyon örülök, hogy részt vehettem a Parlamenti Együttműködési Bizottság képviseletében. Ez egy kitűnő lehetőség volt valamennyiünk számára, hogy betekintsünk mind három országnak a helyzetébe, és még akkor is, hogyha mindegyiknél más és más a helyzet. A nekem az az érzésem, hogy Azerbajdzsán megkezdte a tárgyalásokat a ö, speciális társulási megállapodásról, és az Európai Parlament hangsúlyozni fogja a szabadságjogok és az emberi jogok kérdését. A látogatásunk egybeesett egyébként a, az Európai Emberjogi Bíróság ítéletének három élete ítéletével, Irber Mirárom, aki még most is börtönben van, annak ellenére, hogy az Európai Emberjogi Bíróság úgy ítélt, hogy ki kellene engedni. A politikai tevékenysége miatt börtönözték őt be. Ösztönöznünk kell a bizottságot, hogy a tárgyalásoknak meglegyenek a küszöbértékei, és ne fogadjuk el ezt. Örményországban egy átfogó partnerségi egyezmény már folyamatban van, és ösztönözhetjük Örményországot arra, hogy igyekezzen tovább fejleszteni a demokráciát, az átláthatóságot, és egy parlamenti rendszer irányába meglegyen a megfelelő elmozdulás és a társadalom demokratikus aspektusa létrejöjjön. A parlamenti választási megfigyelési missziót is terjesztettünk már ott, és nagyon örülök, hogy a közszolgálat és mások is nagyon odafigyelnek, és 7 millió eurónál többet adtunk arra, hogy a megfelelő szavazó egységek létrejöjjenek. És fontos, hogy a politikai kultúra is lassan beérjen, és ne legyen nyomás, a, ne nehezedjen nyomás a választókra. Grúzia, valamennyien úgy gondoljuk, hogy ez egy vezető ország, de mégiscsak vigyázni kell, mert korábban Moldova volt a vezető ország, aztán mégsem olyan jól mennek a dolgok. Tehát mindenképpen figyeljünk oda, nem csak eh, élharcosok, hanem szinte az egyetlen harcosok, eh, a eh, igazságügyi reformjaikat rendbe kell hozniuk, ahogy ezt vártuk. Köszönöm, Heidi. Következő hozzászóló Alde részére Havjanat úr. El conflicto en la zona del Cáucaso es un conflicto... A kaukázusi konfliktus olyan konfliktus, amelynek a kihatása jóval szélesebb körű, mint ezen régió. Nos, tudni kell az, hogy Karabaknak a vidéke az Azerbajdzsán területi részét képezi. Oszétia Grúziához tartozik, és itt is felmerül a területi integritásnak a kérdése. De utalhatunk Koszovóra is, amikor ugye kialakították a Helsinki megállapodást, mi is történt. Spanyolország megfogalmazta, hogy Pandora szerencéjét nyitjuk föl ilyen törekvésekkel. Ugyanez elmondható Grúzia esetében is és Felső-Karabach, illetve Oszétia esetében hallottuk azt, hogy nem fogadják el az ottani hatóságok, hogy integrálják őket abba a ugye Szovjetunióba, amely korábban létezett. Ennek nem volt értelme egy ilyenfajta törekvésnek tehát velük szemben. Aztán ott van a Minszki folyamat. Láttuk azt, hogy milyen szerepe volt Oroszországnak, Franciaországnak, illetve az Egyesült Államok is milyen módon próbálták elő idézni a megoldásoknak a köré, de nagyon eltérő filozófiák mentén. Itt ez egy olyan folyamat volt, amely arra is irányult, hogy tűzszünet álljon be, visszavonják a csapatokat, de arra kell törekedni, hogy a helyi lakosoknak a szándéka is akarata szerint kell, hogy az új feltételek érvényesüljenek. Vissza kell télni tehát korábbi elvekre, olyan alapekre, hogy szabadon rendelkezhetnek saját maguk a népek a sorsukról. És hát ott van Örményország is. Tudjuk, milyen erővel bír az örmény közösség. Világszerte így Franciaországban kiállt kép a különböző önálló parlamentek, így a felső karabaknak a vilkében, mit tehetnek, mi történik Oszétia esetében, mi az, ami Karabachban elfogadható, miközben másút nem, Oszétiában nem, vagy a Krím félszigetet is említhetem. Tehát egy olyan folyamat indult el, amely egészen rendkívüli, amely felforgató jellegű, szubverszív jellegű, és olyan dolgok alakulnak ki egy pici kis területen, amelyek tulajdonképpen a Pandora szelencének a felnyitását jelenti. Akkor, amikor az orosz nagykövetséggel tárgyalunk, azt mondják nekünk, hogy jó, jó, de mit akar Nyugat-Európa? 200 ezer halottat ö, akarnak látni az, ahhoz, hogy a felső paramahi megoldás kialakuljon, és mindez a Greenfield szigetén így nyilvánuljon meg. Szóval itt olyan folyamatról van szó, amely összetett és a különböző tényezői egymással összefüggésben állnak, így a Krímfélszigetnek a tényezői a karabahi eseményekkel. És hát, hogy mi fog történni majd a Krímfélszigeten, kihatással lesz az összes többi tényezőre. Mindez ellen fel fognak lázadni. Mi kezdtük ezt tulajdonképpen ezt a folyamatot? Um. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket visszatérve. Tehát a delegációs utunkról szóló tájékoztatóra Michel Gálának van egy kérdése. Igen, Grúziában rá volt -e arról bármilyen fajta benyomása, hogy a folyó alkotmányos változtatások kapcsán az ellenzék a kormány párttal együtt beszél például a kéthámoros többségről, vagy ez itt egyfajta konfliktus eredményez? Válasz. Nem a kormány képviselői Köven képviselővel beszéltünk erről, főként az igazságügyi miniszterrel, találkoztunk ellenzéki képviselőkkel és csoportokkal, Európai Állam, Egységes Grúzia, Grúz Patrióták Szövetségeivel találkoztunk, egy széleskörű konszenzus láttunk, nem csak az alkotmányos reformot illetően, hanem a választási rendszert illetően. Az volt a nyomásom, hogy a kormány és az ellenzék szeretnének az alapvető elvekben együttműködni. Valakihez hozzátenne valamit? A választási törvényel kapcsolatban azt mondtuk a grúz hatóságoknak, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait kövessék. Úgy vélem, hogy bizonyos kormányok jobban vanakodnak ettől, mint mások. Heidi, egy mondat. Én mindenképpen ösztönzőnek látom azt, hogy az új parlament karácsony előtt mert azt mondta, hogy ők elkötelezettek a Velencei Bizottság ajánlásai mellett, és persze beszélhetünk arról, hogy ez elegendő-e, lefedi-e ez a politikai életet, de szerintem mégiscsak jó az, hogy ez, ez a fajta elkötelezettség megvan. Még egy dolgot a hegyi karabahi látogatásról, az is egy téma volt, nem csak Bakuban, Jerevánban is, a sajtótájékoztatókon is, és mind a két sajtótájékoztató ugyanezt válaszoltam, vagyis azt, hogy az európai parlamenti képviselők oda mennek, ahova akarnak, azt teszik, amit szeretnének, de ezek a kollégák, akik ellátogattak a hegyi Karabachba, nekik nem volt joguk arra, hogy az Európai Parlament nevében tegyenek nyilatkozatot, saját nevükben mentek oda, és ezért most nekik szembe kell nézniük a következményekkel, és bizonyára tudják azt, hogy nem csak én, hanem Hautala asszony is, és Karim úr, és írtunk az azerbajdzsáni parlamentnek eh, egy levelet, illetve az örmény eh, parlamentnek is egy levelet, amelyben elmondtuk a véleményünket. Most pedig eh, rátérünk a kibővített elnökség ülésére de még elmondanám, hogy a következő ülésünk június 19-én lesz 15 órától 18.30-ig, és utána pedig másnap 9-től fél hétig mind a két ülés Brüsszelben lesz.